A tanács részéről Zsenin Henis Plaschert kap először szót. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Egy pár perc szünetet tartunk. Ön után pedig a bizottság nevében Hán biztos kap szót, utána pedig a frakciók felszólalói kapnak szót. Én magam is felszeretnék szólalni majd ebben a vitában. Remélem, hogy addig valaki egy más alelnök társam helyettesít az elnöki pulpitusom, és ha igen, akkor szívesen ragadom majd meg a szót. Parancsoljon Enis Plaschert, miniszter asszony. Meg szeretném erősíteni, hogy a tanács elkötelezett a fírom társulási folyamata mellett. Kritikus a helyzet az országban, és ezzel sok aggodalomra ad okot. 2015-ben a fírom <clears throat> az egyik legnagyobb politikai válságát élte meg, mely önnek okán csökkent a szólásszabadság, és csökkent a bizalom a közintézményekben. Éppen ezért az a fontos, hogy meghaladják ezt a válságot, és biztosítsák, hogy határozottan választ keresnek ezekre a hiányosságokra június-júliusi megállapodás, melyet a politikai vezetők hoztak, valamint a politikai prioritások, melyeket a bizottság fogadottá határozták meg az irányvonalat. Tudomásul vettük, hogy a júniusra a, halasztják el a választásokat, feltéve, hogy hiszen 2014-ben nem voltak biztosítva a szabad választások feltételei. Fontos, hogy minden szereplő megfeleljen a felelősségének, és felelősség teljesen kötelez el magát a médiumok reformja mellett is. Politikai párbeszédre van szükség az országban annak érdekében, hogy előreléphessenek. A hiteles választások megtartása amelyen mindenféle szabadon részt vehet, az első komoly lépés a jelenlegi politikai válság meghaladása irányában. Az EBSZ e irodájával, demokratikus intézmények és emberi jogok irodájával közösen nyomon követjük az eseményt, és az EU különböző szereplőivel is szorosan együttműködünk. A cél az, hogy az ország meghaladja a politikai válságot különösen ki szeretném emelni Hán biztos elkötelezett részvételét ebben az ügyben, valamint eh, Weigel, Heuit és Kukán európai parlamenti képviselők elkötelezett munkáját. Köszönöm ezt. A reformok, az eh, adminisztráció, az alapjogok, a mediális szabadság, a jogállamiság, valamint a korrupció elleni harc területén szükségesek Enélkül az ország nem tud tovább lépni az EU-ba vezető útján. Ugyanakkor a minden vádat független hatóságoknak kell megvizsgálni, a speciális ügyész hivatalának felállítását, illetve ügyész hivatalát támogatni kell. Még egyszer megesmétlem, hogy a két a tanács felszólítás, hogy a 2014 májusi kumanovói eseményeket teljes egészében vizsgálják át. Aztán ami a migrációt illeti. Elismerem, hogy a FIROM nagy erőfeszítéseket tesz a migrációs válság kezelésében. Néhány hete azonban egy sor unilaterális, egyoldalú döntést hoztak, a nyugat-balkáni országok, a tanács ülése teljesen világosan fogalmazott, csak a közös erőfeszítéssel tudjuk a kihívást kezelni. Nincsen alternatívája az átfogó európai megoldásnak, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a FIROM, a volt Macedón Jugoszláv tagköztársaság, mint szomszédság politikai ország szerepet vállaljon ebben a folyamatban. Az EU jelentős segítséget ad a volt Macedón Jugoszláv köztársaságnak, tehát a Firomnak a határőrizet és határigazgatás megerősítésében, és ez a többi államra is igaz a nyugati Balkánon. <clears throat> A szomszédi kapcsolatok valamint az ország megnevezésének kérdésének tisztázása az ENSZ ígisze alatt előfeltétel a tovább lépésem. Az ország fontos válaszútra ért a bizottság, kinyilvánította hajlandóságát, hogy megnyissa a tárgyalási, folyam, tárgyalási fejezeteket, mindez azonban függ attól, hogy a júniusi-júliusi politikai megállapodásban foglaltaknak megfelelnek-e, és végrehajtják-e a reform prioritásokat. A tagállam a volt jugoszláv, macedon tagköztársaság vagy, a, vagy Firom munkáját nyomon követi, meg vagyok róla győződve, hogy a politikai döntéshozók kellő felelősséggel rendelkeznek, hogy megtegyék azokat a lépéseket, melyek visszavezetik az országot az Euróatlanti útra. Köszönöm szépen, miniszter azt, hogy most pedig a bizottság nevében Johannes Hánnak adom meg a szót. Take your floor, please. Thank you, Mr. President. Uh, Madam Minister, honorable members, first of all, I would like to Elnök úr, miniszterasszony, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a munkájukért, és um, köszönöm Weigel, Kukán és Howitt képviselőknek uh, fáradhatatlan munkájukat, uh, amely során ezzel az országgal foglalkoztak, és így megkönnyítették uh, azt, hogy velünk együtt múlt, vas, múlt nyáron megszülethetett a politikai megállapodás. Ez kulcsfontosságú alapvetően érdekünk, hogy a politikai kihívásokra Macedónia megfelelő választ tudjon adni, hogy érvényben maradjon, életben maradjon hónapokkal később is ez a politikai megállapodás. Két hete láttam az említett képviselőket, miután az EU delegáció és az USA nagykövetem egy levelet küldött, mi szerint hiteles választások megrendezésének a feltételei április 24-ére nem adottak ezért megszületett a politikai vezetek között egy kompromisszum, elhalasztották a parlamenti választások időpontját április 24-ről június 5-ére. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszott, segítette a demokratikus folyamatot. Remélem, hogy továbbra is így lesz ez az együttműködés egészen a választások napjáig. A Parlament Külügyi Bizottsága raportőrének Ivo Weigelnek köszönöm az állásfoglalást, amit majd önöknek kell elfogadni. Ez tartalmazza a mi 2015-ös fájromra vonatkozó jelentésünk leglényegesebb elemeit is. Ahogyan tudják, nagy, nagyon izgalmas időszakról szól ez a jelentés, remélem, hogy sikerült kiegyensúlyozottan fogalmazni. Megfelelő szinten folynak az előkészületek, a piacgazdaság kiépítése az országban, viszonylag jól állnak az akihoz való közeledésben. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő stratégiák, törvények nagyjából már megszülettek. Az igazi nagy kérdés ezeknek a jogszabályoknak a végrehajtása, és az akarat arra, hogyha szükséges, kemény döntéseket is hozzanak. Másrészt viszont az ország a legsúlyosabb politikai válsággal szembesült. A legnagyobb ellenzéki párt több mint egy éve bolykottálja a parlamenti munkát. Tovább romlott a helyzet, amikor közzétettek lehallgatott beszélgetéseket, amelyekből kiderült, hogy nagyon nagy mértékű korrupció és politikai összefonódások jellemzik a rendszert. Két sinál haladunk a megközelítésünkben. Egyrészt sikerült politikai megállapodást kötni, ahogyan említettem, múlt nyáron. Ez egy döntő előrelépés volt bizonyos kötelezettség vállalásokat teljesítettek határidőre. A legfontosabb eh, ellenzéki párt visszatért a parlamentbe, és eh, kinevezések történtek. Sajnálatosan más határidők csak nem teljesültek, itt csúszások voltak, és az Európai Unió aktív közreműködésére volt szükség. A tavaly júniusi politikai megállapodással párhuzamosan sürgős politikai prioritásokat is megneveztünk, elsősorban a jogállamiság kérdéskörében. A jelentésükben leszögeztük azt is, hogy a bizottság készen áll arra, hogy kiterjessze az ajánlásait, és feltételekhez kösse a június-júliusi politikai megállapodás folytatását. Ez a feltétel a, sike, a sürgős politikai prioritások végrehajtása lenne beszámolunk majd kellő időben a, a, arról, hogy mi történt ezzel. A multietnikai összetétele az országnak továbbra is elég törékeny teszi az országot, az etnikumok, népcsoportok közötti feszültségek tükrében született meg az a döntés, hogy ki kell egészíteni az okridi megállapodást a Macedónia neve, a Fájron Macedónia név probléma megoldása is kritikus fontosságú. Soha nem látott migrációs és menekült válság az, amivel most szembesül, mint legnagyobb kihívással az ország, és erről is majd várom, hogy milyen vitát folytatnak le. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig rátérünk a frakciók nevében hozzászólók első körére a volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia 2015-ös előrehajlási jelentéséről szóló hozzászólások körét az ALDE frakció nevében Weigel úr nyitja meg. Spostovani, predsedőjócsi, minisztrica, Draga Janin. Elnök úr, tisztelt miniszter asszony, Hán biztos úr. Hadd mondjam el mindjárt az elején, hogy szeretnék önöknek köszönetet mondani a kedves szavakért, amelyekkel az együttműködésünket illették. És azt is el kell mondanom, hogy az együttműködés nekünk is nagyon kedvünkre való volt. Az állásfoglalást kiváló árnyék előadókkal és kollégákkal közösen fogadtuk el. 300-an nyújtottak be módosító indítványokat nem csak, hogy túl sokat vártunk azzal, hogy jelöltként az unió kapujában tartottuk Macedóniát, hanem több ezer menekült is táboroz az ő határaiknál, mm. arra várva, hogy a balkáni útvonalon bejuthasson Európába. Június 1-én a politikai válságot talán lezáró választásokat fognak tartani Macedóniában, és ezután eljöhet az ideje annak, hogy a bizottság javasolja, a tanács pedig elfogadja a csatlakozási tárgyalások megnyitását a bővítési folyamat eddigi keretein belül. Macedónia nagy részt megfelel az AKI követelményeinek, és aktívan fejleszti szomszédsági kapcsolatait, illetve proaktívan hozzájárul a bizalom kiépítéséhez – azokkal az államokkal, amelyekkel megoldatlan konfliktusa van, eh, például Görögországgal és Bulgáriával. A bizottság jelentésére reagáltunk, rámutattunk azokra a kérdésekre, eh, például a lehallgatási botrányra. Ezek az anomáliák eh, egy külön ügyészi hivatalhoz kerültek. Ez nagyon fontos a bizalom és a demokratikus állam szempontjából. Sürgős reformokra van szükség. A politikai pártok ebben megegyezésre jutottak a bizottság mediációjával, különösen Hán biztos úr munkájának köszönhetően. És az Egyesült Államok demokratikus képvis- demokrata képviselői is részt vettek, illetve az Európai Parlamentből is hárman jelen voltak. Hölgyeim és uraim, itt az idő, hogy Macedónia egy újabb lépést tehessen az euróatlanti integráció felé, és az ALDE frakció támogatja ezt. Elnézést, de csak két percet adtunk erre a jelentésre, talán ez nem is méltányos. Kék kártyát kapott Weigel úr Fossenberg kollégától elfogadja? Akkor parancsoljon Vosember kolléga. 30 másodperce van erre. Figyelemmel hallgattam az ön véleményét, és az ön hozzászólása nem tért ki a falakra, a könygázra, és arra, hogy humanitárius válság van a határokon. Ezt a nagyon fontos európai problémát a Macedón volt Jugoszláv köztársaság nem hajlandó kezelni, és hogyan függ ez össze a csatlakozási tárgyalások lehetőségével? Köszönöm. Weigel úr, 30 másodperce van, hogy válaszoljon. Be kell, hogy ismerjem, hogy a tolmácsolás, illetve a technikai problémák megakadályoztak engem abban, hogy megértsem a kérdést, de hadd találjam ki, hogy mit próbált mondani. Természetesen nagy probléma egy kis ország számára, hogyha ilyen nagy gondokkal kell megküzdeni a határon, azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak és az Európai Uniónak ki kell állnia Macedónia mellett, és segíteni kell a probléma kezelésében. Remélem, hogy ezzel az önkérdésére válaszoltam. Köszönöm szépen. Most pedig a következő felszólaló a néppárti frakció nevében Kellam képviselő. Tessék, Kellam képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni Weigel kollégának, az előadónak konstruktív és inkluzív, tehát mindenkit bevonó megközelítését. Így sikerült egy komplex kérdésről pozitív hangnemben megszólalni. Macedónia EU tagjelölt ország most már tíz éve. Egy időben a legfejlettebb jelöltnek tűnt, hiszen a vívmányok nagy részét átvettem. Ugyanakkor hivatalos tárgyalások megkezdése éveken keresztül megakadt a tanács ellenvetése miatt, a tanácsban egy ország ellenvetése miatt, a stabilitás és a különböző politikai felek közötti működő párbeszéd és kölcsönös tisztelet előfeltétele a közeledésnek, valamint az alapszabadságok, mint a sajtószabadság tisztelete is, és a jogállamiság tiszteletben tartása az, hogy a, a választást elvesztők bolykottálják a parlamenti munkát, nem méltó a demokrácia szóra. Az új választások mindenki számára nagyon fontosak lesznek, nagyon fontos, hogy a kumanovói megállapodást be is tartsák. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében pedig Howitt képviselőnek adom meg a szót előadója voltam, most meg árnyék jelentéstevő voltam ennek az országjelentési jelentésnek, és elkötelezett vagyok amellett, hogy belépjenek az Európai Unióba. A szocialisták és a demokraták nevében örültem annak, hogy az ALDE és a néppárti kollégával meghaladtuk a saját pártunk a különbségeket, és közös irányba dolgoztunk. De súlyos politikai válság van a firomban, Éppen ezért itt most nem az EU elkötelezettséggel számít, hanem az, hogy az politikusok filmban elkötelezettek is. Ahogyan ma többször elhangzott Hán úr szájából az Európai Unió pozitívan kötelezte el magát annak érdekében, hogy megkezdődhessen a csatlakozási tárgyalás, de ehhez a négy párti megállapodást feltétel nélkül biztosítani kell. Holnap az Európai Parlament egyértelműen sikre számolt amellett, hogy hozzátok létre a demokráciát, máskülönben a pozitív ajánlást visszavonjuk. Múlt hónapban tárgyalásokat folytattunk, és a vezé, vezetőpárt azt mondta, hogy nem kértük, hogy további mediális reformokat és választási reformokat hajtsanak végre. Mi pedig kijelenthetjük, hogy Ezeket a kérdéseket fontosnak tartjuk, és örülök, hogy a holland elnökség is ezt megelősítette. A tanács és a bizottság álláspontját holnap a parlament teljes egészében támogatni fogja, mi szerint, hogy a fontos reformokban előre kell lépni, és a bizottság arról tájékoztatott, hogy visszalépés tanúi voltak a rendkívüli ügyész, aki a politikusok bűnözővé válásának kérdését vizsgálja, arról tájékoztatott, hogy nem működnek vele együtt a bíróságok, ezért holnap megerősítjük állásfoglalásunkban, hogy autonómiát és teljes felhatalmazást kell adni a rendkívüli ügyésznek. Én és frakcióm nem csatlakozunk holnap azokhoz, akik eh, úgy gondol, akik támadják ezt az országot. Mi több szolidárisak vagyunk Skopjéval, hogyha megfelelő választ kapunk. De ma ugyanakkor nagyon kemény, határozott üzenetet küldünk, mi szerint, hogy a politikusok nem teljesítik a kötelezettségüket, és nincsen alternatívája annak, hogy komolyan ezt megtegyék. Nem a macedón emberek ellen haragszunk, hanem értük haragszunk, biztosak vagyunk abban, hogy ti azt akarjátok, hogy közeledjünk, közeledjetek Európába, de hát most már a politikusai nagytok is tegyenek erről tanúbizonságot. Köszönöm szépen, Hajtór. úr. Szokorava asszony következik, és egy kékkártyás kérdés. Szakorava asszony 30 másodperce van, hogy tegye fel a kérdését. Az állásfoglalásnak van egy G pontja, amelyben az szerepel, hogy a tanács és a parlament egyetértenek azzal, hogy a csatlakozási tárgyalások elkezdése attól függ, hogy a júniusi-júliusi megállapodást végrehajtják-e, és a legfontosabb reformprioritásokat végrehajtják-e. Ez az ön módosító indítványa, amely december 15-i eh, dátummal eh, az állásfoglalásokban szerepel az, hogy igenis eh, ez a feltétele a csatlakozási tárgyalások megkezdésének. Igen, én továbbra is támogatom ezeket az SSD támogatás módosítókat, de a név kérdését sem kapcsolták össze szkopjai barátaink a politikai prioritásokkal. Az önök és európai érdekében sem kellene ezt a kapcsolatot kikövetelni. Köszönöm. Most pedig egy percben az ECR frakció képviseletében Zambácki képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, elnök úr. Azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk Weigel úrnak, hogy elkészítette ezt a jelentést, köszönjük az előfeszítéseit. Bulgár vagyok, az ECR frakció tagja. Mi is támogatjuk Macedónia EU-s tagságát, de természetesen csak a megfelelő érdemek mentén, megfelelő időben ezt majd értékelnie kell az Európai Uniónak, és mérlegelnie kell. Macedónia tulajdonképpen visszalépett egy korábbi helyzettől. Cenzúra van, a médiát cenzúrázzák, csorbították, vagy rendszeresen csorbítják az ott élő kisebbségek jogait. Macedónia nem használhatja fel a névvitát egyfajta ürügyként a problémákra. A hatóságoknak meg kell oldaniuk a polgáraik problémáit, hogy teljes szabadságban jogaikat élvezve él, élhessenek. Nem lenne helye a gyűlöletbeszédnek Macedóniában, és nagyon fontos lenne a jószomszédi kapcsolatok javítása. Ez együtt kell, hogy járjon a reformokkal. Köszönöm. Egy kék kártyát tesz fel Szanyi úr. Elfogadja? Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr! Ön, mint a szomszédság egyik képviselője, macedóniához képest következetesen macedóniaként említette ezt az országot és utalt persze a névvitára is mások remélem nem csak a fordtások csalnak meg engem fyrom mondják. ön szerint fyrom néven be lehet lépni az európai unióba vagy sokkal inkább nevezzük ezt tényleg macedóniának és itt az eu nak egy komoly felelőssége van hogy egy tagjelölt és egy tag közötti vitát azért valahogyan le kéne menedzselnie. köszönöm szépen! Уважаеми колега, моята държава, Република България, е първата признала независимостта на Република Македония. Bulgária volt az első ország, amely elismerte Macedónia függetlenségét ezzel a névvel. Pontosan tudjuk persze, hogy vannak kollégák, akik nem fogadják el ezt a nevet, és azt mondják, hogy Firom, tehát a volt Jugoszláv Macedon Tökköztársaság, de az én országom elismeri Macedóniát ezzel a névvel, hogy Macedónia ezt a nevet fogom használni, és ebben maradok. Köszönöm szépen. Most pedig elnökként utalni szeretnék a tanács határozatára. Az elnök megismételte ezt egyébként, a házelnök Schulz, Martin Schulz megismételte ezt eh, március 19-i levelében. Ezt most angolul olvasom föl különös figyelmet fordít minden diplomáciai, politikai és adminisztratív erőfeszítésre annak érdekében, hogy a firom nevet, a firom nevet használja minden hivatalos és diplomáciai dokumentumban, hiszen ez, ez az ország jelenlegi elismert neve. Most pedig Szekorafa úr kap egy percben szót. Κύριοι συνάδελφοι, και με αφορμή την περσινή έκθεση είχα τονίσει ότι η πολιτική... Köszönöm, elnök úr. Már tavaly is hangsúlyoztam, hogy a bizottságnak és a parlamentnek az a döntése negatív hatással járt, és megfékezte az ország fejlődését. És fontos ágazatokban hiányosságok mutatkoznak, és ez az áprilisi jelentésben is látható volt a kopenhágai politikai kritériumok, amelyek a jogállamot, az intézmények demokratikus működését, a szólásszabadságot, az igazságszolgáltatás és a média függetlenségét jelentik. E, ezeken a területeken egyáltalán nem közelít ez az ország Európához. Ami pedig a menekülteket illeti, a Firomot nem lehet hiteles partnernek nevezni, hiszen minden nap megszegi a nemzetközi egyezményeket, lezárja a határait, kvótákat vezet be, és idomeniben pedig erőszak is történik a menekültekkel szemben. A név kérdése pedig nem Görögország és Macedónia közötti kérdés, hanem a nemzetközi közösség feladata ezt eldönteni és az ENSZ égisze alatt kell olyan megoldást találni, amelyet mindketten elfogadnak. És a jó szomszédság keretében kell ezt megvalósítani, hiszen ez is nagyon fontos a bővítés, a stabilizáció szempontjából. És ugyanezt a politikát kell alkalmazni, mint Törökországgal, még akkor is, hogyha egyesek érdekének ez felel meg inkább. Másfél percben Meszerics kolléga következik. Thank you, Mr. President. Uh, Minister, Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, mint mindig a raportőr csodálatos munkát végzett, és ahogy az lenni szokott, remek dolog volt vele együttműködni. Az állásfoglalás nagyon jó, és az egész parlament érdekeinek megfelel. Kicsit hosszasabban beszélnék arról, hogy a június-júliusi megállapodás vére kell hajtani, ugyanúgy, mint a szükséges reformokat, a politikai szereplők felelőssége, felelősség teljesen kell, hogy eljárjanak Macedónia volt jugoszláv tagköztársaság érdekében és a macedón emberek érdekében. Ez igaz, ha elmondjuk. De amit én szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy nekünk, az Európai Uniónak is van felelősség ebben, és ez nem csak a névkérdés, az is létezik, de ez csak az egyik gond. A, tanács elég impotens, nem tud európai megoldást találni a migrációs válságra, és ez is az egyik eleme a válsághelyzetnek. helyzetnek a bizottság mindenképpen egy következő bővítési lépés előtt egyfajta emésztési szünetet kellene, hogy közbeiktasson. Nagyon fontos az, hogy lássuk, az egész Nyugat-Balkánon az ott élők elvesztik a perspektívák, és el fogjuk veszíteni, mi is napról napra egyre inkább elveszítjük ezt a régiót ö, politikailag, és a történelem megtanított minket arra, hogy ez mindig rossz gondolat. Köszönöm szépen, Meszerics úr, most pedig az RDD frakció képviseletében Korá úr. Elnök úr, köszönöm szépen. 2004-ben kezdődött Macedónia közeledése 12 évvel ezelőtt. Azonban ez az, ezen az úton megtorpant Macedónia, a, <clears throat> országo, a politikai pártok egymásnak feszültek. Teljesen világos, hogy ez a fel, feladatunk, hogy Macedóniát visszatereljük az Európa fele vezető útra, de ennek feltételei vannak. Például a médiumok reformja, ami azt jelenti, hogy nem lehetek elnyomva, nem a kormány dominálja őket, valamint a korrupció elleni hatékony harc minden szinten, vagy További feltétel a független igazságszolgáltatás támogatása, többek között az, hogy a rendkívüli ügyészség munkáját ne befolyásolják, de a rendszeres és tiszta választások megtartása, és ilyen módon a választási jegyzék létrehozása. Macedónia úgy hiszem, hogy rövid idő alatt visszatérhet a demokrácia útjára, és ez egy olyan baráti ország lehet, amelyel öröm lesz együttműködni. Köszönöm szépen! Most pedig az ENF nevében Báj úr kap szót. Az Európai Parlament jelzi, hogy az Európai Unió mindig terjeszkedni kíván, és mindig újabb tagállamokat kíván felvenni. A NATO-ba való belépés sem annyira indokolt már a Varsói Szerződés vége óta, és ezért van az, hogy az állásfoglalás 22. pontja azt kéri, hogy az Európai Unió ne diszkrimináljon a szexuális identitás alapján. Ez egy eléggé homályos felfogás. A megszállottság megakadályozza, hogy lássuk a valódi problémákat Macedóniában Egyetlen szó sem hangzik el az ott élő albánokról. Folyamatos a demográfiai nyomás, és ez már az ország stabilitását fenyegeti, különösen Koszovó által kikiáltott függetlenség miatt. A macedóniai albánok java, tavaly májusban és júniusban erőszakos cseleményekhez folyamodtak, és ez valamennyiünket érint, ami pedig a migrációt illeti, én üdvözlöm azokat az intézkedéseket, amelyeket a macedon hatóságok hoztak. A visegrádi csoport elnöke Ivanov megmutatta, hogy Budapest jobban tudja, mint Brüsszel, hogy hogyan kell megállítani a menekültek áramlását. Köszönjük szépen. Most egy percben Zarianopoulos úr a szó a független képviselők nevében. Azt gondolom, hogy a Macedon volt jugoszláv tagköztársaság kérdése megerősítené Európa jelenlétét a balkáni régióban beruházási területként, és ez szembe menne az orosz érdekekkel. Ez az népnek és az irányító osztálynak is javára válna. Ez a folyamat a polgárháborúval kezdődött, most pedig lezárták a határokat, és a balkáni folyosót a menekültek számára eh, rendőri erőszakot alkalmazva, és eh, láthattuk, eh, hogy ez a politika, amelyet Macedónia barátai folytattak, eh, demarkációs vonalakat eh, teremtettek, és eh, puskaporos hordóvá változtatták a balkáni régiót. a szegénység és a háború ellen kellene itt föllépnünk. Most még egy percben Preda úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon jól tudjuk, hogy a bizottság a 2015-ös jelentéséből kiemelte a címből az előrelépés, előrehaladás szót amikor egy, ezt a jelentést elkészítették, ebből kiderült, hogy igazából mit gondolnak az előrehaladásról Macedónia esetében. Szinte inkább visszalépésről lehetne beszélni, mert ez az, ami bekövetkezett. A politikai osztálya felelős ezért, különösen azok, akik szisztematikusan a bolykottot és a radikalizmust, a radikális megoldásokat részesítették előnyben. Ez egyfajta politikai kultúrává vált, nem hajlandó senki a párbeszédre, és így Macedónia egy állandó politikai válságba csúszott a dolgoknak meg kellene változni. Persze nagyon jó lenne, hogyha az egész politikai osztály felelősség teljesebben cselekedne. Nagyon csalódtam, amikor láttam, hogy a szocialisták, még, még, még van 30 másodpercem, tehát nagyon gyorsan a szocialisták nagyon gyorsan cselekedtek, ami a választások dátumát illeti csak egy perc állt rendelkezésére, letelt az idő. Nem, elnök úr, minden másik hozzászólónál megengedte azt, hogy túlépjék az időkeretet, és nem értem, hogy most pont nálam ezt miért nem tette meg. De hát én sokkal hosszasabban beszélt, mint a többiek, úgyhogy az elnök ezt nem fogadhatja el, Réda úr. Most egyszerre ketten beszélnek a teremben. Préda úr, ez nem fogadható el. El kell fogadnia, hogy az elnök döntött, még fél plusz percet kapott, úgyhogy kérem, hogy ne tegye próbára a türelmemet. Nilsson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 2015 világosan megmutatta, hogy ez az ország nagyon nagy kihívással szembesül, nagyon fontos volt a megállapodás, a júniusi megállapodás a pártok között. Most arról kell gondoskodni, hogy ezt a megállapodást készek legyenek végrehajtani. Az ország jövőjének a biztosításához nagyon komoly reformok kellenek. Demokratikus választásokra van szükség de ennek sok alapvető előfeltétele hiányzik. Egy például a szabad, független sajtó megléte, ez a stabilitás alapja is, és döntő abból a szempontból is, hogy később majd valamikor csatlakozhat-e az ország az Európai Unióhoz. A politikai válság következtében az ország most nagyon nehezen küzd meg a, a menekült problematikával. Szolidárisaknak kell lennünk, hogy Macedónia valamit, hogy tudja kezelni megfelelő módon a menekült válságot. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy júliusban szabad tisztességes választások legyenek. Köszönöm szépen, most pedig Mária úr kap egy percben szót. Elnök úr, a FIROM, IROM néhány nappal ezelőtt lezárta a határait, aminek a következtében Idoménénél most 15 ezer eh, menekült eh, tehát, eh, találunk. Ez sérti mindenképpen az 1951-es Genfi konvenciót. Az ENSZ főtitkára Ban Kimun is elítélte ezt és hánor nem láttam semmit, hogy tenne a bizottság valamit, ami arra próbálna készíteni a fájramot, hogy korrigáljon bármit is terület területi, görög területi szuverenitást is megsért a Firom, amikor könyvgázat szinte már Görögország területén vett be, és így akarja visszaszorítani a menekülteket, hogy nem, hogy ne se jutnak a szégyenletes kerítésig, amit a Firom felhúzott. És Firom, Fájrom a megfelelő megnevezés ennek az országnak nem Macedónia. Az országot mindig eh, filomnak, fájlomnak eh, kell nevezni, ezt megismétlem, elnök úr, és én eh, mindenképpen ellenzem fájlom felvételét az EU-ba. Köszönöm Jakovcsics képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a képviselőtársaimnak a jó munkát, és gratulálni szeretnék ahhoz a munkához, amelyet végeznek annak érdekében, hogy a firomot stabilizálják. Nyílt párbeszédet kell folytatni Görögországgal. Ez nagyon fontos. És arra szeretném buzdítani mind a görög, mind a macedon kollégákat, hogy keressék meg a közös nyelvet, a közös nevezőt, amikor nyitott kérdéseket vitatják meg az adriai jóntengeri kezdeményezés jelentéstevőjeként itt az Európai Parlamentben el szeretném mondani, hogy támogatom a jelentéstartalmat. Nagyon fontos Macedónia számára, <laughs> hogy csatlakozzon a jón adriai stratégiához, és így érhetjük el a céljainkat. Hán úr, biztos úr, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Görögország és Macedónia határa rekedt 15 ezer ember sorsán segítsünk, ez fenntarthatatlan. Köszönöm szépen, most pedig Kárver képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a vita alatt és azt látjuk, hogy amióta szétesett eh, a Jugoszlávia, nem sikerül megállapodni az EU tagállamoknak Macedónia megnevezéséről. Már pedig Macedóniának közös külös biztonságpolitikán is meg kell felelnie. Ám egy további érv amellett szól, hogy a külös biztonság, közös külös biztonságpolitikát egész egyszerre ne vegyük figyelembe, legalábbis mi az Egyesült Királyságban. A név megnevezés ugyanakkor azt mutatja, hogy az EU hogyan képtelen közös külpolitikát folytatni, saját belső furcsa, kifordult logikát követve, néve vitákba bonyolódva az EU a brit külpolitikát akarja befolyásolni Gibraltárban, hát ez elfogadhatatlan az Egyesült Királyságot nem szabad külön kezelni, nem szabad, hogy további jogokat adjunk át a bizottságnak, hogy megraboljon bennünket a jogunktól. Kárver úr, egy kékkártyás kérdést intéz önhez, tanuk úr. Tessék, tanuk képviselő. Felvetette Gibraltár kérdését, de hát ebben a vitában erről most nincsen szó. A Brexit esetében milyen hatással tudna lenni az Egyesült Királyság kor- kormánya Spanyolországra? Miért van az, hogy minden gibraltári ember a maradás mellett szólna, és nem a kilépés mellett? Az Európai Unióban való maradás az egyedüli lehetőség arra, hogy Spanyolországot a határ nyitva tartására kötelezzük. Kárver úr, tessék parancsoljam. Tenok úr, egy nap rá fog jönni, hogy az EU nem mindenre adott válasz. Képmutatásról van szó. Egész egyszerűen Spanyolországnak van Marokkóban egy külső terület, az Egyesült Királyságnak pedig Spanyolország területén van külső területe. Nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ biztonsági tanácsa, melynek állandó tagja vagyunk, elismeri a Gibraltárhoz való jogunkat, és a brit állampolgárok, akárha Gibraltárban éljenek is állampolgárok jogát, Ilyen módon ö, egyszerűen fittyet hánynak a demokráciára, és ennek véget kell venni. Június 23-áig van idejük még vitatkozni erről a kérdésről, addig is Epitideios úré a szó a függetlenek nevében egy percben. Köszönöm, elnök úr. Weigel úr jelentése, bár hivatalos, mégis Macedóniát emlegeti, megsértve a hivatalos terminológiát, és sértve a görögök érzékenységét ebben a kérdésben. Ezt el kellene kerülni. A jelentés a szkopjai demokrácia állapotára is fényderít, a pártok nem tudnak egymással megegyezni. Még abban sem, hogy mikor legyen a választás. Senki nem tudja, hogy vajon demokratikus lesz-e ez a folyamat, és hogy elfogadható lesz-e az eredmény. Korrupció tombol az országban, nincsen sajtószabadság, az igazságszolgáltatás nem működik megfelelően, a külön főügyész hivatalosan működik megfelelően, és az emberi jogokat megsértik. A csatlakozási tárgyalások során jó szomszédságot próbálunk kialakítani és lezárni a, a határokat, de A Görögország irányába való terjeszkedés történelmi hagyomány ebben az országban, és azt akarják, hogy ők csatlakozzanak. Törökország már nem is elég, még egy másik országot is be akarnak venni az Európai Unióba. Lejárt az ideje, köszönjük. Most pedig egy percben Kukan úr szó. Köszönöm, elnök úr. Őszintén szeretnék köszönetet mondani Ivo Weigelnek a jelentésért. Macedónia nehéz helyzetben van, a politikai válság még nem zárult le, és a migrációs áradattal közösen ez egy sérülékeny helyzetet teremt az országban. Ennek az országnak szüksége van a támogatásunkra. Az Európai Uniós integrációs folyamat továbbra is kulcsfontosságú Macedónia jövője szempontjából. Segítenünk kell, hogy meg tudják erősíteni a demokráciát és a politikai stabilitást. Ahhoz, hogy ez a folyamat folytatódhasson, a tavalyi politikai megállapodásokat teljes mértékben meg kell valósítani, jól előkészített tisztességes választásokat kell tartani júniusban, és a legfontosabb prioritásokkal is foglalkozni kell. Sajnálatos, hogy Macedónia továbbra is már 7 éve vár arra, hogy megnyissuk a csatlakozási tárgyalásokat meg kell kettőzni az erőfeszítéseit, hogy előbbre lépjen, és az EU-nak is segítenie kell ebben. Köszönöm. Köszönjük, Pikula úr. prikazu zaista turbulentne godine za makedoniju. s jedne strane sadržaj naših rasprava se ponavlja iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge. Valóban igaz az, hogyha megnézzük ezt a jelentést, hogy több területen nem lehet azt mondani, hogy előrelépés történt. több nyelven nincs tolmácsolás, mondja az elnök, most közben helyreállt a tolmácsolás, akkor kérem, hogy kezdje előről. Köszönöm a kollégámnak, Weigl úrnak ezt az objektív beszámolót a e, fájromról megszülettek az ajánlások, e, a név kérdése vonatkozóan, de nem történt semmilyen konkrét lépsé, lépés, e, és romlik a politikai helyzet. A kormány és az ellenzék kötött egyfajta megállapodást, a status quo sokszoros problémáktól terhelt, és ezek át terjedhetnek, vagy tovább terjedhetnek. Most még szembesül az ország a menekült válsággal is, frontországá vált az ország. Nagyon súlyos problémákkal küzd a politikai életben, és itt szó van az törvénytelen lehallgatási botrányról, fenyegetések érik az újságírókat, mindent átsző a korrupció, nagyon megosztott a társadalom, és nincs politikai párbeszéd tovább halasztódnak a reformok, és ez tovább mélyíteti a válságot, veszélyezheti az európai csatlakozási perspektívát. Köszönöm szépen. Egy kék kártyás kérdés Krisztoforó úrtól. Figyelemmel hallgatom a vitát, és azt kell, hogy mondjam, hogy hát tragikus. Az Európai Parlament, a jogszerűség, a demokrácia háza kell, hogy legyen, és nem tartják tisztelendben az ENSZ határozatot a név használat tekintetében. Néhány kollega még mindig a firom helyett Macedóniát mond. Ez még Titónak sem sikerült a második világháború után, és most létrehoztak egyfajta új etnikai közösséget, országot. Mi itt az Európai Parlamentben legalább érjük el azt, hogy mindenkit felfogja. Macedónia ez egy régi görög név, a görög kultúra része, görög történelem része, ezt most már tényleg el kell fogadtatni és ezt mindenki fogadja el. Picula úr, 30 másodperce van. Kedves kollega, én értem az ön érzékenységét a névhasználat kapcsán, de hagyj mondjam el, hogy a nemzetközi konzultációk során Macedóniát az alkotmányra szereplő néven használják, a mellett, amit ön is említett, a fájromot. Macedóniát, tehát az alkotmányos nevén emlegetjük, függetlenül az ön érzékenységtől én továbbra is ezt a nevet fogom használni. Köszönöm, most pedig megadom Csarneszki úrnak egy percben, azt parancsoljon. Elnök úr, biztos, asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, meg szeretném köszönni Weigel úrnak ezt a kitűnő jelentést Nagyra értékelem az Hán biztos munkáját is. Lassan zajlanak az események, de csak így lehet előrelépni. Én a bővítés híve vagyok. És úgy gondolom, <clears throat> hogy Macedónia, na jól van, a Firom, tehát a Firom, használjuk hát ezt a nevet, legyen Firom. Egy szóval meg vagyok róla győződve, hogy a Firom az európai civilizáció réve, része. <clears throat> és Skopje, hogy semlegesen mondtam, Skopjének helye az Európai Unióban van. A Firomban lévő demokrácia problémáját azonban nem szabad használni arra, hogy lelassítsuk Skopje Európai Unióba vezető útját. Úgy gondolom, hogy támogatni kell Firomot. Köszönöm szépen, McAllister képviselő. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! Három pontot szeretnék kiemelni, hogy a macedoni volt jugoszláv köztársaságot ismét az EU felvezető útjá, útra állítsuk. Egyrészt minden pártnak felelősséget kell vállalni, és elköteleződnie kell a fenntartható fejlődésért. Másodszorban a parlamentnek fel kell készülni a parlamenti választásokra, és szabad és átlátható választásokat kell biztosítani. Harmadsorban a korrupció elleni harcot elkötelezetten folytatni kell a Macedon volt Jugoszláv köztársaság támogatásra szorul, az Európai Parlament támogatására is szorul. Remélem, hogy a parlament állásfoglalásával hozzájárul ahhoz, hogy az ország az európai úton járjon tovább. Külön köszönet Ivo Weigelnek. Köszönjük szépen. Most pedig Frunzulica úr kap szót, tessék parancsoljon. Hölgyeim és uraim, tudomásul veszem a február 23-i Skopjai parlamenti döntést, miszerint, hogy idő előtti választásokat tartanak 2006 16. június 5-én. Ám az a tény, hogy a nincsen konszenzus, nagyon sajnálatos, ez egy eljátszott politikai esély. A mediális reformok lehet, hogy most elhalasztódnak a választások utára. Hiszek abban, hogy minden macedón politikai pártnak erőfeszítést kell annak érdekében tenni, hogy hitelesek legyenek az idő előtti választások, és így a prizonói megállapodás minden eleme teljesüljön sürgős reformokat kell végrehajtani a bilaterális kérdések. Görögországgal és Bulgáriával pedig nem szabad, hogy megakadályozzák az EU és NATO csatlakozás folyamatát, hanem sokkal inkább konstruktív szellemben kell ezeket megoldani minél hamarabb. Figyelembe véve az ENSZ és az EBSZ e és a nemzetközi szervezetek elveit. Franzulica úr, egy kékkártyás kérdést intéznének önhöz Spirekis asszony részéről. Ha elfogadja, akkor parancsoljon. 30 másodperce van. Köszönöm, elnök úr. Figyelemmel hallgattam az ön hozzászólását. Kétoldalú kérdésekről beszélt a régióban, de szeretném a következő dolgot kérdezni öntől. Ha az újságírók határok nélkül nevű civil szervezetet emlegeti, akkor Firomnak 192-vel kevesebb képviselője van ott, mint korábban, és megváltozott a szólásszabadságra vonatkozó törvény is. Ezért azt szeretném kérdezni öntől, hogy ez nem aggasztja önt, nem gondolja azt, hogy ezzel egy elég fontos kritériumot szegnek meg? Éppen a csatlakozás időpontjában? 30 másodperce van, eh, hogy válaszoljon eh, a rám jellemző engedékenység mellett. Természetesen fontos, hogy Macedónia az összes eh, feltételt betartsa, de nem engedhetjük meg, hogy ezek az országok megszegik a szabályokat, ugyanis az EU-ba és a NATO-ba is be kell emelni az összes régióbeli országot. Nagyon fontos ez mindannyiunk számára. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most egy percben Tenok úré a szó. Egy, egy kis országról van szó. Az euróatlanti integráció is nagyon fontos számukra, és azt gondolom, hogy jogszerű tagjai lehetnének eh, az Európai Uniónak eh, annak érdekében, hogy haladni eh, tudjanak és fejleszteni tudják gazdaságokat. Mi támogatjuk Macedónia tagjelölt státuszát, és úgy gondoljuk, hogy az aggályokra is lehet megoldásokat vagy kompromisszumokat találni. A jelenleg zajló migrációs válságban Macedóniára jelentős nyomás nehezedik, és júniusban választások is lesznek, tehát nagyon törékeny jelenleg is a helyzet, és ez eddig is így volt. A csatlakozási tárgyalásokat már nagyon régóta nem sikerült elindítani, és azt gondolom, hogy ezt a hosszú folyamatot ideje lenne legalább elkezdeni. Ahogy nyugat-balkáni szomszédai előrelépnek, szeretnék elérni egy olyan pontra, ahol nem, nem lehet eljutni odáig, hogy Macedónia még csak tagjelölt ország, miközben körülötte már mindenki uniós tag. Tanok úr egy kék kártyát intézne önhöz, Plenkovics kolléga elfogadja? Akkor Plenkovics úr következik 30 másodpercben. Köszönöm, elnök úr. Tanök úr, megemlítette, hogy ön támogatja Macedónia csatlakozását az Európai Unióhoz, vagy legalábbis azt, hogy megnyissuk a tárgyalásokat. A Montenegróról szóló jelentés fényében és a NATO csatlakozás fényében mit gondol ön? A bizottság vajon elég forrást biztosított a nehéz határhelyzet megoldásához Macedónia és Görögország között? Ez a konfliktus egyre eszkalálódik. 30 másodperc van válaszolni, tanok úr. Szigorúan tekintve ez nem kötődik Montenegróhoz. Annak valóban én vagyok az előadója, de ott nincs olyan nyomás a határon, mint Macedóniában. Azt gondolom, hogy 700 millió eurót adtunk erre a célra, nem vagyok ennek a szakértője, nem vagyok benne abban a bizottságban, de egyértelmű, hogy Macedóniára nagyon nagy nyomás nehezedik a határ miatt. De én azon a véleményen vagyok, hogy nem lehet határtalan számú migránst <coughs> beengedni. Törökországgal lezártuk a megállapodást, és remélem, hogy a Nyugat-Balkán meg tud birkózni ezzel a helyzettel, és hogy lesz egy olyan program Törökországgal közösen is, ami lehetővé teszi, hogy a menekültek a törökországi táborokban maradjanak, és ne jöjjenek Európába a Balkánon keresztül. Köszönöm szépen. Most pedig Jánisz eh, úr kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU Skopje közötti tárgyalások kapcsán nem a név annyira a probléma, hanem a demokrácia deficit, ami jellemző a firomra. Elnök úr, A kopenhágai kritériumok betartása, ez egy fontos követelmény, és a kopenhágai kritériumokhoz tartozik a jó szomszédsági kapcsolatok ápolása is. A bizottság kiemeli a jelentésében, hogy az igazságügy, a transzparencia, területén, a média működése kapcsán, és egyáltalán a demokratikus intézményekkel összefüggésben visszalépés történt. Macedón, mint melléknév, ezt használja az Európai Parlament is egy véleményében. De hát ez a név kérdés, ez nem kétoldalú kérdés, ez egy nemzetközi kérdés, és nemzetközi kérdésként az ENSZ kereteiben kell ezt kezelni. Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Weidenholzer úré a szó. Az előttem szólók már megnevezték az igazi problémát, a korrupció, a médiaszabadságának a hiánya, a demokratikus folyamatok minőségének a gyengesége. Ezekkel lehet magyarázni az ország nagy problémáit, de ezek nem e fel, jelentenek felmentést. A menekült válságra adott válasz kapcsán, ugye eddig korábban ezen az országon utaztak át a menekültek. Skopje tudta kezelni ezt a helyzetet az EU segítségével is, és az európai standardoknak is valóban megfelelt volna. Ez elég ellentmondásos helyzet volt. A balkáni útvonalon utazókkal kapcsolatban azért látjuk, hogy nagyon segítőkész az ország lakossága, az NGO-k, a civil szervezetek nagyon nagy támogatást adtak a menekülteknek Másrészt viszont komoly jelentések szólnak arról, hogy profi ember csempészek működnek az országban, és sokszor nagyon önkényes bánnak a menekültekkel, sőt a határőrizeti szervek, akár testi sértéseket, erőszakot is alkalmaznak. Az ország integrációs képessége kapcsán ezekre is gondolni kell. És mindenki el kell, hogy gondolkozzon eh, azok közül, akik eh, most hisznek abban, hogy a balkáni út lezárása jelenti a megoldást. Köszönöm szépen, egy percben Péter Leúri a szó. Köszönöm szépen, Gratulálni szeretnék Ivo a kollégának e felelősségteljes munkájáért, és azért, hogy ilyen érzékenyen rezonálta a fontos kérdésekre. Macedónia, Firom, szóval Macedónia, Firom európai perspektívája, kitekintése nem csak az európai féltől függ, hanem attól is, hogy a helyi, a szkopjei politikusok felelősség teljesen teszik-e meg a szükséges lépéseket. Az ajánlásokat figyelembe kell venniük, csak így lehet a társulási és a közeledési folyamatot megerősíteni, és csak így lehet ezen tagjelölt státust biztonságosabbá tenni. Nagyon fontos, hogy az egész régió közelebb kerüljön Európához. Köszönöm szépen. A nyugati Balkán országai nélkül nem lehet teljes az Európai Unió. Én most a migrációs válságról szeretnék beszélni. Mi több arról, hogy az erőszakra úszító beszédet ki kell gyomlálni minden tankönyvből, és meg kell akadályozni, hogy a mindkét ország számára eseményeket megcsúfolják. Felmerülhet a kérdés persze, hogy a, miért jött létre ennyi bizalmatlanság a két ország között. Azért például, mert a kommunista rendszerek örökségét nem számolták fel. Például egy a, a szerzőjogokra való, szerzőjogokra fityet hányva publikáltak Skopjébe egy olyan bolgár szerző könyvét, aki ö, még szerzői jogköteles. Hogyha Macedónia valóban be akar lépni e nehéz körülmények között az Európai Unióba, hát ha ezt szeretné, akkor a jogszerűség útján járhatnak csupán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami Macedónia NATO tagságát, illetve Európai Uniós tagságát jelenti, illetve előtte a tárgyalások megnyitását. El kell mondanom, hogy ez az ország jelölt, harmonizálta jogrendszerét, közelítette az európai vívmányokhoz. Már körülbelül tíz éve folynak tárgyalások. És a tanácshoz fordulok, hogy ezeket gyorsítsa meg. Kicsit aggódom is, hiszen nem vették figyelembe a legújabb idő fejleményeit, és el akarják halasztani a választásokat. Macedóniának nagyon fontos szerepe van a migrációs válság megoldásában. Az Európai Uniónak szüksége van Macedóniára, és Macedóniának szüksége van az Európai Uniónak. Tehát nyissák meg újra a tárgyalásokat. Maletic képviselő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék Weigel úrnak gratulálni a kiváló jelentésért. Hán biztos úr, két dolgot szeretnék kérdezni most öntől. Az első, találjunk valamilyen mechanizmust, hogy kiépítsük a megfelelő adminisztrációs kapacitásokat az európai pénzek fogadására Macedóniában, hiszen nagyon sok pénzt nem tudnak felhasználni, mert adminisztrációs problémák vannak. A másik dolog, amit szeretnék mondani, a 70 millió euró Macedóniához juttatását illeti, hogy ebből gazdálkodjon a menekült válság megoldása érdekében. Macedónia 17 millió Macedónia elvesztette ezeket a milliókat, pedig nagyon komoly összegről van szó. Az ország szinte minden tagsági kritériumnak megfelel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a vita végére értünk. A korábbi jugoszláv tagköztársaság Macedónia esetében. Most pedig a KDI eljárás következik. Nyolcan kértek szót, szinte minden szakfrakció, de mindenkit megkérek, hogy nagyon rövid legyen. Egy percet kapnak. Spoštovani, hvala za besedo. Čestitam gospodu Vajglu. Elnök úr, köszönöm szépen a, beszé- a szót kiváló jelentés láthatunk az asztalon. Ebben a helyzetben, amikor az Európai Uniónak ilyen menekült válság problémái vannak, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság megbízható partnernek bizonyult a nehéz külső helyzet ellenére, a választások ellenére tiszteletben tartják a Schengeni szabályokat jobban talán, mint a Schengeni zónához tartozó országok tehát úgy gondolom, hogy eh, a bizottság kommunikéi eh, jó, ezt tükrözik, szerintem készen áll a csatlakozásra, és ideje, hogy az Európai Unió és különösen a tanács megkezdje a társadalmi tárgyalásokat Macedóniával. Elnök. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót. Aggasztó a helyzet eh, a volt jugoszláv főleg ami az alapjogokat illeti ezek nagyon fontosak pedig az Európai Unió számára. Még mindig nagy, nagy a feszültség az országban, főleg a migráns miatt, és nincs segítség. Rengeteg nő és gyermek érkezik Görögországból, és hogyha túl sokat, túl keveset engednek át, akkor a görög hatóságoknak kell még több munkát végezni. Skopje az Európai Unió segítségét kéri, nagyon fontos ez az integráció miatt is. Nagyon nehéz a kérésnek eleget tenni, hogyha nincs megfelelő alapvető politikai stratégia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köcsük úr következik egy percben. Köszönöm a szót. Kedves kollégák, Hán úr, Zapadni Balkáni ne zaradi tehniti politikai eliti, Nos, a balkáni térségben alapvető, hogy eh, a civil társadalom eh, segítségével eh, megoldhat legyen a helyzet. Macedónia lemaradt ebben egy kicsit, és ez veszélyeztheti ennek az országnak az Európa vezető ösvényét, útját, előreladását. A balkáni útvonal tekintetében fontos, hogy az EU nem azok kellene, hogy használjon, életben kellene tartania az ország európai álmát. A hetedik ajánlás a jelentésben, amely a tárgyalások megkezdésére vonatkozik, ilyen elvek mellett kell, hogy megvalósuljon. Méltányos választásokat, tisztességes választásokat kell tartani és fontos, hogy a macedónia polgárai és kisebbségei is megfelelő módon érvényesülhessenek minden jogokat tekintve. Sogonos. Kriszogonosz úr. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság haladást észlelt Macedónia esetében 2015-ben. Eléggé nyilvánvaló, hogy a volt Jugoszláv köztársaság haladást ért el. Tíz éve született döntés arról, hogy tagjelölt az ország, azonban még mindig nem történt semmi az ország nevének tekintetében. Még mindig megvan Görögországgal ez a vita. Azonban a szomszédi kapcsolatok is nagyon fontosak. Igazából ez a név, a görög kultúra és a görög történelem hamisítása. Tehát Skopjéban, a fővárosban is történelemhamisítás zajlik, például szobrok tekintetében. Tehát eh, felszólítjuk Skopjét, hogy tartsa be az emberi jogokat. Hiszen az emberi jogok tekintetében semmilyen haladást nem ért el ez az ország. És az Európai Uniónak pedig nem szabad engedményeket tennie. Köszönöm. Most egy percre. Soltész úr kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, köszönöm ezt a sok energiát, amelyel ezt a jelentést elkészítette, kiváló eredménnyel. Macedónia az előszobában áll már legalább tíz éve és különleges helyzetbe került, ami tagságát illeti a többi nyugat-balkáni államhoz képest, amelyek szintén jelölt országok. Természetesen nagyon sok változás kell még bekövetkeznie Macedóniában, de a menekült válság is rendkívül fontos, és Macedónia bebizonyította, hogy méretéhez képest nagy terhet tud elviselni és az Európai Uniónak is inkább cselekednie kellene, ahelyett, hogy csak ö, ö, szép szavakat használna. A bizottságnak is másképp kellene Macedóniára tekintenie, mert egyrészt készek vagyunk Törökország vonatkozásában bizonyos hiányosságokat elnézni, Macedóniában azonban nem ez a helyzet. Köszönöm szépen! Kiváló munkát végzett ez a jelentéskészítő, mondja Castaldo úr, gratulálunk neki. Nagy kritika is megfogalmazódik benne a kormányjal szemben, főleg azon reformokat illetően, amelyeket rendszeresebben kellene például az igazságszolgáltatás terén bevezetni a közigazgatásban, a korrupció terén, és a médiák szabadsága kapcsán. Ami a jövőbeli nyugat-balkáni ország bővítését illeti, pillanatnyilag az Európai Bizottság és a bizottság nagy hibát követel. Egyszerűen nem lehet arra ösztönözni a Macedóni- Macedóniát, hogy rendőrként viselkedjen Görögországgal szemben, vagy Olaszországgal szemben azért, mert az európai vezetés egyszerűen képtelen megfelelően fellépni a migráns hullám megfelelő elosztását illetően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy persze Spiraki képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kolléganők, kollégák, Hán úr be kell tartani mindenkinek az európai vívmányokat, a kopenhágai kritériumokat és az akit. Macedónia volt jugoszláv köztársaság, pedig óriási hiányosságokat mutat fel például. Kisebbségi jogok, az emberi jogok, a sajtószabadság tekintetében, és Európában pedig megállapítjuk, hogy 90 pozícióval lejjebb került ez az ország. Tehát, hogyha további engedményeket teszünk, akkor mi lesz például a török követelésekkel? Elhalasztották a választásokat. Ehhez még hozzájárul, hogy ez az ország, Macedónia volt jugoszláv tagköztársaság, nem segít a görög határon. Tehát több százezer menekült van a görög-macedón határon. Ez a volt jugoszláv köztársaság pedig lezárta a határait. Tehát mindenképpen demokratikus dolgokat kell követelnünk ettől az országtól. Most eh, Polcsak úr utolsó felszóló a KSDI-ban, egy perc. Mm. Köszönöm ennek úr. Nem szeretném, ha bármilyen eh, mellékes eh, ügy fékezni a tagsági tárgyalásokat. Szeretnék gratulálni a jelentéshez. El kell mondani, hogy Macedónia volt Jugoszláv köztársaság, eh, lemaradt, elmaradt a várakozásainkhoz képest. Nem másra van szükség, mint hogy felgyorsítsák a reformokat, és ezt követően teljes támogatásunkra számíthat EU-s tagsága tekintetében eh, Skopje ezt kollégáink is felvetették, jogosan, nem mondhatjuk azt, nyilvánvalóan szüksége van Macedónia volt Jugoszláv köztársaságnak a támogatásunkra. Én egyébként tagja voltam a Macedónia barátai csoportnak. Elnök, akkor megadom a szót a bizottság képviselőinek, Hán biztosnak. Madame Minister, honorable members miniszter asszony, képviselők, köszönöm még egyszer a divát vitát, különösen azoknak, akik az egész vitát végigkövették. Úgy gondolom, hogy eh, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság vezetőinek felelőssége van, hogy megtegyék a eh, szükséges lépéseket hogy az ország ismét euróatlanti eh, irányba evezzen. Világosan meghatározt, megfogalmaztuk azt, hogy politikai megállapodásra van szükség, eh, amely meghatározza azokat a sürgős eh, elkötelezettségeket, amelyek reformokat, amelyek mellett a kormánynak is el kell magát, el kell magát köteleznie hiteles, tisztméltányos szabályszerű választásokat kell szervezni, tartani. A választásoknak helyre kell állítani a, a polgárok hitét a választási rendszerben, a demokratikus rendszerben. Továbbra is figyelni fogjuk az ország előrehaladását, szemmel tartjuk. Nincs Macedóniának ideje vesztegetni való ideje. Örülök, hogy sok vonatkozást felvetettek és megvitattunk többek között a menekültek és a a migrációs áramlás kapcsán. <clears throat> Ezért úgy gondolom, hogy az ország politikai vezetésének erre a feladatkörre kellene összpontosítani az erőfeszítéseit, és ebben az Európai Unió támogatja Macedónia volt Jugoszláv köztársaságot eh, szakértelemmel és pénzzel is. Természetesen itt mindig az igények felmérésére kell figyeljünk, nem arról van szó, hogy kérésre mindig adunk pénzt, mindig egyértelmű és világos nyomon követhető igényfelmérés alapján lehetséges a támogatás, és erre már sor is került ugye a módban is. A politikai válságnak hiszen mindenkorra az ország érdekeit kell szolgálnia, és természetesen ez a polgárok szükségleteit, igényeit, érdekeit is szolgálja Örülök annak, hogy a parlament eh, egyhangú eh, eh, üzenetet fogalmazott meg mind az ország vezetői felé, mind azok felé, akik az ország demokratikus fejlődését kétségbe vonták. A szkeptikusoknak igaza van, és egyetértek velük, de úgy gondolom, hogy meg kell értenünk azt, és ott meg kell osztanunk, osztanunk el azt az álláspontot, hogy az Európai Unió legnagyobb ereje saját érdekünkben az, hogyha képes és hajlandó tárgyalni ezeknek a hiányosságoknak a javításáról. Csak akkor van igazi hatásunk, hogyha megkezdjük a tárgyalásokat, és különösen akkor, hogyha a tárgyalások folyamatban vannak. Ezt látjuk jó néhány példában. A csatlakozás után már nincsen igazi lehetőségünk hatni az országokra. Ezt példák mutatják és ez különösen megfontolandó Macedónia volt jugoszláv köztársaság tekintetében. Még egyszer köszönet mindenkinek, nem csak a vitáért, hanem az elkötelezettségükért is. Köszönöm. Kirépi. Elnök. Köszönöm. A tanács képviselőinek adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm a szót. Még egyszer hadd mondjam el, hogy milyen hálás vagyok önöknek minden munkájukért, elkövetett, elkötelezettségükért. Mindenképpen előre szeretnénk lépni, ami a tanácsot illeti, a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával kapcsolatban. De továbbra is aggaszt minket a nem igazán stabil belső politikai helyzet, a konstruktív dialógusra mindenképpen szükség van minden területen, főleg a fő politikai partnerek részéről. A bizottság feltételekhez szabta ajánlásait, hogy megnyissa a tárgyalásokat a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával, a június-júliusi megállapodás teljes végrehajtásához kötötte ezt, és a rendkívül fontos reform prioritások bevezetéséhez. Ezekkel a parlamenti választások előtt mindenképpen foglalkozni kell, a tanács ezek alapján fog ö, dönteni. Ahogy már bevezetőmben elmondtam, a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia politikai vezetőin múlik, hogy eredményt mutatnak-e fel, és örömmel jegyzem meg, hogy ezzel legtöbben egyet is értenek. Ebből a szempontból továbbra is az Európai Parlament folyamatos támogatására számítunk, hogy jó hiszemben ösztönözze az együttműködést, ami a volt Jugoszláv köztársaságot Macedóniát illeti, és ismételten folytassa a reformok útját. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kaptam egy állásfoglalás tervezetet